Ünnepeljük a Nemzetközi Nőnapot, a napi rendünket is ennek értelmében készítettük el. Ma reggel a nők helyzete Európában szerepel a napirenden, illetve az ENSZ menekültügyi